Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fahren wir fort. Es ist schon fünf Minuten nach der... Akkor folytassuk, mivel három óra elmúlt 6 perccel. Az első pont a 17-es jelentéstevőnkkel fogunk eszmét cserélni a CETA tárgyalások lezárása kapcsán. Ehhez még egy közlemény, sőt kettő akár, egy rendkívül intenzív eszmecsere zajlott a nemzeti parlamentbeli kollégákkal az imént erről a témáról, és egyes témák, amelyek itt vita tárgyát képezték és képezik az Európai Parlamentben, ott is felmerültek. Nagyon gyümölcsöző volt az eszmecsere. Másodszorban pedig a parlament testületeiben nagyon intenzíven foglalkoztunk a szakbizottságok részvételével, a jogi szolgálat véleményével, és mindez ahhoz vezetett, hogy néhány határidőben megállapodtunk. Tulajdonképpen ma kellene, hogy az eszmecsere tárgyát képezze a jogi szolgálattal való vita, és egy jogi vélemény, egy szakvélemény a teljes eszközhöz, illetve a 38-as nyilatkozathoz. A jogi szolgálat véleménye még nincsen készen, ezért ezt a pontot levettük a napirendről. December 5-én fogunk erről majd tárgyalni, és még ezen dátum előtt írásban benyújtja a jogi szolgálat ezt a jogi szakvéleményt. Másodszorban némileg megkésve, de mégiscsak döntöttünk a Környezetvédelmi Szakbizottságban, illetve a Foglalkoztatásügyi Szakbizottságban arról, hogy vélemény szülessen, és valószínűleg szintén december 5-én lesz majd ezekről is a szavazás. Így döntöttek a koordinátorok. A mi szavazásunk itt a szakbizottságunkban január 24-én lesz tehát azon ajánlással vagy következménye természetesen, hogy a plenárison a szavazásra pedig előreláthatólag február másodikán a brüsszeli mini plenárison kerül majd sor. Ennyit bevezetésképpen ez a két megjegyzés, és most pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen ajánlásokat fogalmaz megjelentéstevünk a CETA megállapodás lezárása tárgyában, és meg is adom a szót jelentéstevőnknek. Thank you, Bern. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, colleagues. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, tisztelt kollégák, bizottság, kanadai barátaink, mindenki, aki a teremben itt van. Szeretném elmondani, hogy gondolom mindenki megkapta az ajánlás tervezetet, a tanács és parlamenti döntéssel kapcsolatban. Az egyrésztről Kanada, másrésztről az Európai Unió és tagállamai között átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötése témájában. Ami a tervezetet illeti, ezzel kapcsolatban szívesen várom az önök észrevételeit, javaslatait. Szeretném röviden még egyszer elmondani, amit valószínű, hogy már minnyáján tudunk a CETA, úgy gondolom, a legmodernebb és ambiciózusabb kereskedelmi megállapodás, amelyről az EU eddig történetében tárgyalt. Mindez köszönhető a tárgyalási csapatnak, a felhatalmazásnak és annak, ahogy a tárgyalások folynak. Azt gondolom, hogy ráadásul ez az a kereskedelmi megállapodás, amelyről a legátláthatóbb módon tárgyaltak mostanáig. Kanada fontos stratégiai partnerünk kereskedelmi és beruházási szempontból, és szeretném elmondani, hogy ami az előttünk lévő eredményt illeti, ez teljesen megfelel azon céloknak, amelyeket a tárgyalási meghatalmazásban lefektettünk. Az Európai Parlament jogi szolgálata bejelentette, hogy az európai alapszerződéseknek megfelel az ott javasolt megoldás. Természetesen most várjuk az ideiglenes bevezetését, és tudjuk, hogy ami az IC megoldást illeti, tehát a döntőbírás, a döntőbírósági megállapodást, azt nem fogják ebbe az eredeti első változatba bevenni. A mi szakbizottságunk és a parlament általában véve még vár a jogi szolgálatunk véleményére, hogy megadják az utolsó kérdésekre még fennmaradó utolsó válaszokat. Ami a kereskedelmi megalapodás tartalmát illeti, sokszor átvettük már ezt, ideértve az érintett feleket és mi magunkat is. Beszéltünk azon előnyökről, amelyekkel ez a megállapodás járhat, erről most beszéltünk. Egyrészt a termék vagy árukereskedelem rendkívül fontos része, mert felszámolja szinte az összes vámterhet. A szolgáltatáskereskedelem is rendkívül fontos téma. Jobb piaci hozzáférést jelent majd az Európai Uniós vállalatok és szolgáltatók számára, és egyben azt is jelenti, hogy zöld utat kap több kis és középvállalat. Korábban voltak panaszok arra vonatkozóan, hogy a KKV-k csak egy százalékát teszik ki a Kanadával folytatott kereskedelmünknek. Én azt remélem, hogy miután lezártuk ezt a kereskedelmi megállapodást és ratifikáltuk, ez az egy százalék felfele fog elindulni, mert biztos, hogy nagyon fontos, hogy mindenek előtt a kis és középvállalatok számára legyen előnyös ez a megállapodás, és nem a multinacionálisok vagy a nagyvállalatok számára, amelytől sokan félnek, pedig ők önmagában mégsem fenyegetésnek tekintendők. Az Európai Unió megnyitja a piacait a Kanada, Kanada felé, a világ második legnagyobb piaca az Európai Uniós piac, és így a vállalataink ezen ország különböző területén megjelenhetnek. Ami a földrajzi jelzéseket illeti, ezek nagyon fontosak az EU számára, és hogyha aláírtuk a megállapodást, onnantól nagyobb védelmet fognak élvezni. És természetesen a beruházás is nagyon fontos. Nem a legnagyobb, nem a legfontosabb rész, de bizonyos személyek számára rendkívül vitatott része ez a megállapodásnak. Én személy nem félek tőle, azt gondolom, hogy jó megállapodás született, nagyon átlátható és objektív módon lehet kiválasztani a döntőbírákat, tehát nekünk kell megbíznunk az általunk kiválasztott bírókban, amennyiben kérdések felmerülnek azt majd meglátjuk. És természetesen van egy közös értelmezési eszközünk, és mióta a bizottság bejelentette, hogy politikai szempontból ez egy vegyes megállapodás, még mindig van lehetőség a részletes vizsgálatra, nem csak az Európai Parlamentnél, hanem a nemzeti parlamenteknél is. Lange úrral közösen egy órával ezelőtt a nemzeti parlamenti kollégákkal is egyeztettünk. Ezért gondolom azt, hogy az összes szükséges eszköz benne van ebben a megállapodásban azért, hogy tovább léphessünk, és várom az önök értékes hozzájárulását a parlamenti tervezettel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót először Mojzer úrnak. Cseh. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok egy józan érvelést felépíteni úgy, hogy megvizsgálom a tényeket, a jogi szöveget, illetve a fennmaradó kérdéseket és kételyeket. Ezt teszem abból a célból, hogy a CETA tényleg egy modern megalapodás-e, vagy tartalmaz-e modern elemeket ez a megalapodás Összességében a CETA egy nagy kijelentést jelent globális szinten, kiegészítve egy jogi szöveggel, hogy a globalizáció, illetve a kereskedelem nem zárják ki egymást. A kanadai ö, hagyományoknak megfelelően itt ö, van ö, fenntartható fejlődési fejezet is. Van egy csomag, amely a környezetről, a munkajogokról szól, és a fejezet amely ezeket lefedi, ez tényleg egy progresszív a kereskedelmi megállapodások szempontjából. A megállapodás megtiltja mindkét félnek, hogy csökkentsék környezetvédelmi vagy munkavállalói jogaikat azért, hogy az befektetéseket elősegítsék. A rendelkezések a fenntartatósági fejezetben végrehajtandóak és kötelezőek, bár mást hallunk a viták során erről, de igaz az, hogy ezek nem jelentik tárgyát az általános vitarendezésnek, vagyis nincsenek rá szankciók. Azt is el kell mondani, hogyha az Európai Bizottság ezt meg tudja erősíteni, nagyon kevés olyan eset, nagyon kevés, nagyon kevés eset van, amikor tényleg a szabadkereskedelmi megállapodásoknál az állam-állam közötti vitelezést alkalmaztuk volna. Nagyon fontos az, hogy korai áttekintés alá helyezzük a megállapodást. Érdekes lenne a bizottságtól hallani azt, hogy milyen fajta ütemtervet gondoltak, és ez hogyan alakul. A, a nyelvezete a munkajogi környezeti fejezetnek megerősíti jelenlegi normákat, és egyértelmű indikáció van a jobb védelem irányába. Tehát nem csak, hogy nem szabad csökkenteni a standardokat, hanem ezeket fent kell tartani és növelni kell. Ez nagyon érdekes a trumpizmus fényében, Azt olyan fajta paradigmát szeretnénk, amelyel a klímaváltozás területébe tudunk helyezni, és a CETA erre jó érvet használ. Miért ne lehetne ezt használni, hogy trumpizmus mondja a, az előadó? A, elmondhatom, hogy elolvastam a megállapodást, és legalább két helyen a szerződésben azt láttam, hogy olyan nyelvezetet használnak, amely az elővigyázatossági eh, elvet eh, jelenti. Azt mondják, hogy a felek elismerik azt, hogyha eh, súlyos veszélyek vannak, amelyek egy természetes személynek kárt okozhatnak, akkor a felek nem alkalmazhatják a tudományos ismeretek hiányát ahhoz, hogy, hogy költséghatékony megoldást alkalmazzanak. Hogy befejezzem a mondandómat a munkajoggal és a közvédelemmel kapcsolatban. Kanada ratifikálta a 8 ILO egyezményt, még hogyha nincs is erre kötelezve a CETA-ban, és hajlandóak az utolsót is ratifikálni 2017. júliusáig. A CETA elismeri a, ezen egyezmények tartalmát, A kérdésem az az, hogy az egész vita a kereskedelmi vitákról, gyakran beszélünk arról, hogy a standardjainkat közvetítjük a világ irányába. A kérdés az az, hogy az európai normák megjelennek egy koronában. Két szektor van, amely talán igazodhat az európai normákhoz. Az egyik a mezőgazdaság, az autógyártás, textilipar, ez ez a három szektor. A nagyobb gazdaság természetesen a standardjait átadja a többieknek. A szerződésben megtartják a szabályozással kapcsolatos jogokat, viszont ezt nem eléggé védik meg a kettes függelékben. Vannak érzékeny szektorok, ezeket fel kell sorolni. Van egy paradigmaváltás a vitarendezésben. Én szerényen úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés a parlamentnek és a frakcióknak is, és nem szabad, hogy több erőt adni a multiknak, inkább vissza kell venni tőlük, hogyha ezt összehasonlítjuk a korábbi vitarendezési rendszerekkel. A közbeszerzésnél is a munkajogot be kell tartani, illetve megfelelő közvélemény szabályokat kell betartani. A különböző előnyök, amelyek benne vannak ebben a meglapodásban, a KKV-knak is kedvezhetnek. So in light of all these... Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy mindezek tükrében sikerül majd követni a vitákat, és remélem, hogy lesz majd idő a vitákra, és remélhetőleg majd a szocialista kollégák képesek lesznek támogatni mindezt. Köszönöm szépen. Kollégák, egy kicsit vissza kell magunkat fogni idő szempontjából, mert különben nem tudunk mindenkinek majd lehetőséget adni arra, hogy beszéljen. Kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljanak hozzá, mert különben majd korlátoznom kell a felszólalás időt. kembel úr, Hát ez ö, olyan, mint a Időtlen Időkig című filmben, amikor mindig ugyanarra kelünk fel, mindig ugyanez van. Támogatjuk azt a frakciónk részéről, hogy támogatást adjunk ehhez a megalapodáshoz. A lehető legjobb szabadkereső megalapodás ez, amit az Európai Unió eddig meghozott és a szolgáltatások is benne vannak ebben, ez nagyon fontos az Egyesült Királyság számára. Nagyon jó hír a közbeszerzés, és a szakmák kölcsönös elismerése, tehát rengeteg pluszpontja van ennek a megállapodásnak, és ahogy elmondtuk, a nem mezőgazdasági tarifák 99%-a eltűnik, teljes piaci hozzáférés lesz, nincsen viszont a mozgás szabadsága, és nem kell fizetni a piacra jutásért sem. Sokan talán megnézhetik a cettát, és láthatják, hogy nem kell a mozgásszabadságát elfogadni ahhoz, hogy legyen piachoz való hozzáférés Összességében támogatjuk ezt, és azok, akik kiutakat találnak és késleltetik a megállapodást, azt kell mondjam, hogy most már elég volt, ratifikálni kell ezt a megállapodást, és látnunk kell ennek az előnyeit. Köszönöm szépen, kempel Marike Schalke. Thank you, Chair. Um, I will respect the... Uh, Köszönöm, elnök úr. Betartom a hozzászólás időt, de azért azt azért szeretném elmondani, hogy jó lenne, hogyha mindenkinek ugyanannyi esélyt kapnán a hozzászólásra. Az igaz, hogy Majzer úr a szocialisták és demokraták részéről sokat elmondott arról, hogy komolyan részletesen milyen munkát végeztünk az elmúlt évek során, a tárgyalások során azért, hogy elérhessük, hogy jó irányba mennek a dolgok. Egyrészt fennállt annak a veszélye, hogy bizonyos dolgok veszélybe kerülnek, amiről most a CETA-val kapcsolatban nagyon sokat beszélünk, de nagyon komoly esélyeket, lehetőségeket is magában rejt ez a megállapodás a polgáraik számára. A végeredményből egyértelmű, hogy az Európai Parlament milyen, benyomás, milyen nyomást tudott gyakorolni a tárgyalásokra. A munkánk különböző aspektusait emelték ki az egyes frakciók, és széles többséggel támogatják a parlamentben a végeredményt, amely tükrözi az egyes parlamenti képviselők munkáját. Érdemes azért megnézni, hogy milyen munka vár még ránk. Fontos transatlanti partner Kanada talán fontosabb most, mint egy hónappal ezelőtt volt. Egy olyan ország, amely szövetségesünk, partnerünk, akikkel közös értékeink vannak, és azt gondolom, hogy a változó világban át kell gondolni, hogy hogyan lehet különböző kérdésekre megoldást találni, és ki kell erősíteni a multilaterális kereskedelmi szabályrendszert, és nagyobb támogatást elérni a megreformált beruházásvédelmi mechanizmusunk irányába a nemzetközi törvényszéken, és én azt gondolom, hogy a kanadaiak ebben a lehető legjobb partnerek. Azt gondolom, hogy az ahogy a ratifikációs folyamattal az EU részéről bánunk, ez valójában a kanadaiak türelmét próbára teszi, és hát nem tudom, hogy hogyan lehet majd kezelni ezeket az utolsó pillanatban felmerülő meglepetéseket. Az frakcióm csalódottsággal látja, hogy megint változott az ütemterv. Remélem, hogy most ezt a verziót a parlament már tiszteletben tartja. Az elmúlt hónapok és évek eseményei, mióta erről a megállapodásról beszélünk, azt kell, hogy kiemeljék, hogy egyrészt igen, sokat nyerhetünk a megállapodásból, és sokat veszíthetünk is, amennyiben nem járunk el megfelelő felelősséggel és komolyan az eddig belefektetett munka után. Elnök, köszönöm. Természetesen nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a megállapodással. Anne-Marie Mineur. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uh, gisteren hebben 455... 450 európai és kanadai civil szervezetek eh, adtak ki egy nyilatkozatot, amelyben megfogalmazzák a CETA-val kapcsolatos aggájaikat. Úgy vélem, hogy ezek a szervezetek, amelynek óriási a támogatottsága, azok komolyan megvizsgálták a CETA-t, volt rá idejük is, és nagyon komoly aggályokat fogalmaztak meg, és azt javasolnám, hogyha már úgyis az Európai Parlamenten van a sor, hogy elmondja azt, hogy mit szeretnénk. Úgy gondolom tehát, hogy választ kell adnunk arra a 8 pontra, amit ez a 455 civil szervezet nekünk megfogalmazott. Nagyon fontos pontokról van szó, és nagyon fontos látni azt, hogy a 455 civil szervezet nagyon különböző háttérre rendelkezik, és mindannyian ezt a 8 pontot fogalmazták meg először is. A CETA a külföldi befektetése befektetőknek lehetőséget ad arra, hogy az államot bepereljék, a CETA alássa a közvedelmet, a közszolgáltatásokat növeli a, az egyenlőtlenséget, a környezetvédelmet, a munkajokat nem lehet betartatni. A CETA által Kanada és az EU sokkal sérülékenyebb lesz a pénzügyi válságokkal szemben, nem teszi lehetővé a fenntartató mezőgazdaságot, sérti az adat biztonságot, a magánélethez való jogot, az adatvédelmet. Ezeket a pontokat mindenképpen meg kell válaszolnunk, és azt kérném, hogy ezekre tényleg adjunk egy választ. Köszönöm. Thanks a lot. Uh, Janik Zsadó, please. Köszönöm, Janik Zsadó. Mi is az Európai Parlament felelőssége ebben az ügyben? Hallom, akik támogatják a megállapodást, hogy a kollektív és egyéni felelősségünkre hivatkoznak az európai polgárok felé, az ő jólétük, szabadságuk és munkájuk felé. És látjuk, hogy milyen civilizációs kihívások elé nézünk Kanadával, Trump Egyesült Államok ellenében mindenkit tájékoztatnék azért, hogy amikor a megállapodásról tárgyaltunk, azt a kanadai miniszterelnök félelméből indítottuk el. És ezért egy szép ilyen kőolajvezetéket épített félelemből az amerikai tengerparton, a Kexton Nixel volt ez a projekt. És akkoriban Obama a párizsi megállapodás előtt azt mondta, hogy ezt a megállapodást nem fogjuk aláírni. Hát érdekes lesz megnézni, hogy Trudeau, a modern miniszterelnök, amikor a klimatoszkeptikus Trumpal szövetségre fog lépni a az olajat tartalmazó homok területén, hogy akkor ez majd hogyan fogja kivenni magát hogyha az emberiség jövőjéről beszélünk, akkor lehet, hogy valaki azt mondja majd, hogy a klíma megállapodás nem jó megállapodás. Nos, nézzük meg a parlament felelősségét ebből. A jogi szolgálat nem egészen értek mindent az ő érvelésükből, de úgy tűnik számomra, hogy mindent azért nem oldottak meg, ami a 38 értelmező nyilatkozatot és a 7 státuszt illeti a jogi szolgálatunk válasza kicsit más volt, mint a bizottság jogi szolgálatának, ami például az ideiglenes végrehajtással kapcsolatos feltételeket illeti. És ami még meglepőbb, hogy a bizottság jogi szolgálata azt kéri a parlamenttől, hogy fogadjon el egy olyan megállapodást, amelynek a legfontosabb pontját, a döntőbíráskodással kapcsolatos pontját még nem véglegesítették. Hát hogyan lehet az európai polgárok előtt nekünk vállalni azt, hogy egy olyan megalapodást fogunk aláírni, amelyet ratifikálni fognak, amelyel kapcsolatban pont a legkényesebb pont a döntőbíráskodás megoldása még nem került véglegesítésre. Hogyan lehet ezt aláírni? Ez számomra egészen egyszerűen hihetetlen. És nézzük meg még egyszer a felelősségünket ezzel az ügyel kapcsolatban. Ha meghallgatjuk a ma délelőtti tárgyalást a foglalkoztatási szakbizottsággal, nincsen eredmény. Nem tudjuk, hogy ez jó lesz-e a foglalkoztatásra, bizonyos ágazatokban valószínű, hogy pozitív hatása lesz, más ágazatokban negatív. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz ez a hatás. Ami a polgárok felé vállalt felelősségünket illeti a munkanélküliséget látván, az az, hogy aláírunk egy olyan megállapodást, amely a szolgáltatásokra és az állattenyésztésre negatív hatással lesz. Nekünk úgy kell szavaznunk, hogy tudjuk, hogy miről szavazunk. Nem lehet úgy szavazni egy megállapodásra, hogy még nem légesítették, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz. Máskülönben a multinacionálisok szuverenitását fogjuk megerősíteni. Ez a mi felelősségünk. Elnök, köszönöm. Tiziana Begin. Kollégi. Eh, köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Nem szeretnék itt az igenlők és elutasítók érveléshez csatlakozni. Egy kérdés. Mielőtt egy megállapodást aláírunk, nem lenne normális dolog ellenőrizni, hogy legális -e az? Hiszen a múlt héten Strasbourgban a parlament megbuktatta azt a kérést, hogy a bírósághoz utaljuk a cetelt. És ezt nagyon nagy többséggel tettük. Tehát azt mondhatom, hogy szinte senki közülünk itt ebben a teremben nem mondhatja, hogy nem volt részes ennek a döntésnek. Itt nem arról volt szó, hogy a szerződést támogatjuk vagy elutasítjuk azt, csak a legalitására vonatkozott ez a kérdés, ennek az ellenőrzésére. Ahogyan az adókolléga mondta, lehetséges tehát egy olyan szerződést hatályba léptetni, amely nem kompatibilis a szerződésekkel, szerintem nem lehetséges. A mi ö, testületünk neve Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, feladatunk ennek az ellenőrzése, és hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor miért járunk ide? A múlt heti szavazás csak a bizalmatlanságot növelte a polgárok körében, hogy egyelő demokratikus és átlátható szabályokat fogalmazzon meg a globalizáció kapcsán. És nem ez az egyetlen eset, amikor nem tudjuk teljesíteni a kötelességünket. A szerződés formális lehetőséget ad, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk a nemzetközi szerződést. A ratifikálást azonban egy bizottsági állásfoglalás kell, hogy kísérje, és fontos ezt itt megalkotni az intában, nem csupán a frakciók szintjén igent vagy nemet mondunk, de mindenféleképpen feltételeket kell támasztanunk. Ezzel tartozunk azon polgároknak, akik belénk vetették bizalmukat. Köszönöm. Most még négyen kértek szót, még őket meghallgatjuk, de gyorsan. Thank you very much. Now I'll try the... Köszönöm szépen, most megteszem a lehetetlen. A svéd beszédet fogom angolá átalakítani. Ez általában nem szokott sikerülni, de azért megpróbáljuk. Nem látjuk az erdőt a fától. Ah, mégiscsak uh, sikerült, megértem, akartam mondani. Nagyon gyakran a cetáról szóló vita túlságosan és a kis apróságokkal foglalkozik, és nem látjuk a teljes képet. Lépjünk egy kicsit hátra, nézzük meg, hogy miről is szól ez a megalapodás, mi a célja ennek, mit akar elérni. Ha ezt megtesszük, akkor egy dologra jutunk. Ez egy nagyon is jó megállapodás. Az EU-nak a áru kivétele 50%-kal nőtt, a szolgáltatásoké 40%-kal, és okkal gondolhatjuk azt, hogy ez még jobb eleményekkel is járhat az Európai Unió számára a legtöbb tarif el fog, tarifa el fog tűnni az első naptól kezdve, és 7 év alatt minden területen liberalizáció lesz tarifa szempontjából, még a mezőgazdaságnál is. 92%-a a vámoknak el fog tűnni az európai exportőrök számára. Az európai cégeknek hozzáférése lesz egy 30 milliárdos éves közbeszerzési piachoz. Egyértelmű szabályok vannak a szellemi tulajdonjogról. Ez azt jelenti, hogy a, az európai gyógyszercégeknek sokkal e, egyértelműbb helyzete lesz a kanadai piacon. Az eddig e, zárt szolgáltatási szektorok megnyílnak, telekom, pénzügyi szolgáltatások, de ezek az előnyök nem csak az európai cégeket szolgálják, ezek ugyanannyira előnyösek a fogyasztóink számára is, akiknek sokkal jobb, olcsóbb élelmiszer áll rendelkezésükre szolgáltatások, ugyanolyan fogyasztásvédelmi szabályokkal, mint amelyeket ma is láthatunk. Hogyha ez ellen szavazunk, akkor nem csak, hogy irracionális, de értetetlen is. Um, well, contrary uh, to some of the things which have been said, I actually think it's a good thing. Valójában azt gondolom, hogy jó dolog, hogy a szakbizottság és a plenáris döntést a jövő évre halasztottuk, mert nagyon fontosnak tartom, hogy körű vita legyen a CETA-val kapcsolatban, általában a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban az egész parlamentben. És ez az igény nagyon egyértelműen megfogalmazódott a képviselők és a szakbizottságok szintjén. Ha megnézzük a ttip kapcsolatos állásfoglalást, elnök úr az előadója ennek, akkor azt látjuk, hogy az erős, pártokon átnyúló konszenzus nagyon fontos feltétel, és ebben nagyon fontos volt a lehető legaktívabban bevonni a képviselőket. És hogyha valaki nem volt képes bármilyen okból aktívan részt venni a, meg, a tárgyalásokban, akkor az a parlamenten belül elég rossz szájízt alakított ki, ami mindenképpen sajnálatos. Azt gondolom, hogy én magam nem leszek képes ezt megszavazni, vagy szavazni erről a megállapodásról, mert én magam éppen anyasági szabadságon leszek, de januárban vagy februárban mindenképpen ehhez sok sikert kívánok. Ami a nemzeti parlamentekkel folytatott vitát illeti, az biztos, hogy ahogy a kereskedelmi megállapodások most már nem csak vámkérdésekkel foglalkoznak, hanem szabályokkal is, Mindenképpen nagy szükség van arra, hogy sokkal részletesebb párbeszédet folytassunk a Nemzeti Parlament. Azt gondolom, hogy ma is ez a vita rendkívül hasznos volt. Még valami a CETA eljárásával kapcsolatban. Még ha szavaznék, akkor is azt javasolnám, hogy a nemzeti delegációm egy bizonyos vonal mentén szavazzon. A múlt héten a Strasburgi plenárisan, ami a 38 nyilatkozatot illeti, egyértelművé vált, hogy ezen anyagok valójában megváltoztatják a ceta val kapcsolatos vitát sok képviselő számára. Ezek nagyon fontos anyagok. Meg kell értenünk, hogy ezeket hogy fogják jogi szempontból betartani, hogy milyen jogi súlya van ezeknek az eljárás szempontjából, ez nagyon fontos. A bizottság és a parlament jogi szolgálata másként értelmezi ezeket, és azt gondolom, hogy valóban egyértelművé kell tenni a helyzetet, még mielőtt szavazhatnánk róla. És ez azért is nagyon fontos, mert még mindig vannak nézeteltérések a parlamenten kívül arra vonatkozóan, hogy az agályokra megadták a megfelelő válaszokat. Úgyhogy nem tisztességes azt mondani, hogy a parlamentben az összes agályra már választottunk, nem, ez nincsen így. Még mindig sok érintettől azt halljuk, hogy még továbbra is vannak aggájaik. Utoljára pedig nagyon gyorsan még folyamatban lévő kérdések, amelyekről szeren beszélt, és mások is, ami a munkavállalói jogot illeti, ami az ICS-t illeti, azt gondolom, hogy a szakbizottságokban egyértelmű programot kell meghatározni arról, hogy a képviselőket hogyan vonják be a folyamatba, hogyha a CETA-t ratifikálják, és változtatások lesznek. Ezt már most előre meg lehet határozni, hogy tudjuk, hogy milyen szerepünk lesz az ideiglenes végrehajtás időszakában. Köszönöm. Caroline Grász-Weidenhánc. Köszönöm. Február második a különleges nap számomra, és születésnapom is egyben. Nos, számomra fontos és döntő ez a téma, és hosszú ideje tárgyalunk erről, és a jogi szolgált szakvéleménye valóban nagyon lényeges. Itt vannak még tisztázatlan pontok, ahogy te is mondtad, és fontos, hogy ezen értelmezési eszközzel és a 38 nyilatkozattal tisztázódjék az helyzet, és ez bizonyosan döntő jelentőségű. Aztán az ICS kapcsán múlt héten ugye ezt az állásfogást nem, fog, nem fogadtuk el, mely szent a bírósághoz fordulunk. Egyedülálló az, hogy most ezt Belgium meg fogja tenni, és esetleg mi is csatlakozni tudunk majd ez a kérelemhez. Támogatni tudjuk Belgiumot, tehát hogy az Európai Bírósághoz forduljon az ICS tárgyában, hogy vajon ez összeegyeztethető-e az európai joggal. Fontos a fenntarthatósági helyzet fejezett szankciók nélkül, így az EU környezetvédelmi sztenderdek és munkavállalói jogok nincsenek biztosítva. Aztán a negatív lista is fontos kritérium számomra. Ha a CETA egy olyan megállapodás, amely a jövőben mutat, akkor a jövőben más megállapodások és negatív listákat fognak majd tartalmazni. A TTIP hibrid lista megközelítést alkalmaz. Szerintem a negatív lista megközelítés még nyitott kérdéseket vet fel, tehát február másodikáig még bizonyosan sok mindenről fogunk majd érti, értesülni. Elnök, köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban, már Budorigez. Azt hiszem, hogy a CETA jó megállapodás, de elhibázott pillanatban jön létre. És valóban a bizonytalanság, a félelem fertőzi a globalizációtól való félelem. Ugye itt Trump megválasztása is ide kapcsolódik az USA-ban az összes következményével. Én két következtetést vontam le itt az eszmecserék kapcsán. Az egyik, hogy egy kérdést szeretnék feltenni, tenni a bizottsághoz. Miért is van ez a közös értelmezési eszköz, ami kapcsolódott a megállapodáshoz? Ez egy nagyon jó eszköz, ugyanis ezekben az időkben a polgárokat igencsak aggasztja a közszolgáltatások privatizációja, a környezetvédelemmel összefüggő, a szociális jogok, és a megállapodás egyes részei határozatlanok, és így ez a közös értelmezési eszköz jobban kifejti ezeket a homályos részeket. Kár, hogy ezt nem tették meg kezdetektől fogva, hogy ez nem jött le létre a kezdetben, hiszen ez biztosan kevesebb aggodalmat, félelmet váltott volna ki az emberekben. Talán a következő megállapodások kapcsán is lehet ilyen eszközzel élni, és egy második következtetés. Sok ember, legalábbis a viták során, amelyekben én részt vettem, kevéssé ismeri Kanadát. Amikor itt például a foglalkoztatásra való kihatásról beszélünk, akkor nem, nem alakulhat ki nagy ö, kihatás a foglalkoztatásnak Kanada méreteinél fogva ez a megállapodás kapcsán. Aztán ugye itt van továbbra is a közágazat esetleges privatizációja. Kanadában az egyfőre első közkiadások kétszer annyit tesznek ki, mint Európában, tehát nem hiszem, hogy ennek fennállna a veszélye. Fontos ezeket az információkat eljuttatni a polgárokhoz, és számos elemet tisztázni. Egyetértek azzal, amit Judit, illetve Caroline mondott, már ami a nyilatkozat jogi érvényességét illeti. Ezt illetően zűrzavar uralkodik. Fontos tehát, hogy ezeket a kérdéseket, amiket feltettünk, ezekre megfelelő válaszokat is kapjunk. Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy milyen következményei lennének annak, hogyha nem kötnénk megállapodást Kanadával. Biztosan soha nem jöhet létre tökéletes megállapodás, de ez a megállapodás esetleg iskolát teremthet. Ha viszont nem kötjük ezt, meg nem hagyjuk végre, akkor ugyanis nagyon sok téves híresztelés terjeng a CETA-ról, akkor biztosan nem teszünk kedvező dolgot a kereskedelem politika szempontjából. Pedig ez a megállapodás igenis javíthatná a kereskedelem politikát. For CETA, Köszönöm. Nincs túlságosan e, egyszerű helyzetben mostanában. Igen, köszönöm elnök úr remélhetőleg megkapom egyszer a CETA ítéletet, és akkor megkönnyebbülök. Nem kaptam igazi kérdéseket, és nem tudok megjegyzést nem tenni. Mojza úr beszélt a bilaterális jellegről. Én nem emlékszem arra, hogy mit lehetne pontosan erre mondani. A legtöbb vitatott kérdés a WTO kötelezettséghez is kötődik. A WTO kötelezettségeken mellett még pluszban is válnak kötelezettséget, akkor ezek bilaterálisan próbálják megoldani. Mi azonban a WTO megoldásokat helyezzük előtérbe az olyan kérdéseknél, ahol szabályozási aspektus van, akkor ott kifejezetten meglapotunk abban, hogy a VTO eh, vételenezést alkalmazzuk. Egyértelmű a nyelvezet a megalapodásban erről. Ami pedig a végrehajtatóság áttekintésének ütemtervét illeti, a kereskedelem, munkajog, környezetvédelem fejezet tekintetében, mind ennek tekintetében, mind pedig az áttekintés tekintetében azt mondhatom, hogy a megalapodás teljes, semmi nem hiányzik ebből. Amit tettünk, a bizottság részéről azt tettük, hogy vannak áttekintési záradékok, a megalapodásnak megfelelően nincsen pontos ütemterv arról, hogy ezeket a záradékokat mikor lehet életbe léptetni, és mik ezeknek a pontos célja, ezek eléggé nyitottak. Köteleztük magunkat arra, hogy ezeket a záradékokat korán életbe léptetjük, visszavonjuk ezeket, ez csak akkor történhet meg, hogyha már a megállapodás életbe lépett, mert különben újra kell tárgyalni a megállapodást, amit Kanada egyébként elutasít, és amit a bizottság sem javasol. Tehát a megállapodás teljes, elkészült, az áttekintés értelemben nem fogunk változtatásokat eszközölni a munkajogi környezeti kérdésekben, attól függően, hogy mi lesz az áttekintés, de ha az áttekintés, a felvizsgálat hiányosságokat lát, akkor egy teljes módosítási eljárás lesz, hasonló ez, mint a ratifikáció, és valószínűleg az Európai Parlamentnek ezt majd jóvá kell hagynia, tehát jóvá kell hagynia a szerződés módosítását az Európai Parlamentnek formális tárgyalási mandátumra is szükségünk van. Ez eh, attól is függ, hogy milyenek lesznek a tárgyalások ezen témában Kanadával. Az ICS-szel kapcsolatban, ami az eljárást illeti, Kirsten Dali asszony azt eh, kérdezte, hogy a parlament szerepe mi lesz ennek során. Itt ismételten azt mondhatom, hogyha még hogyha csak egy egyszerű közös bizottsági döntés lesz, amit a tanácsnak kell jóvá hagynia. Elképzelhetetlen az, hogy ezt a kérdést itt a parlamentben ne vitassák meg. A bizottság mindenképpen tájékoztatni akarja a parlamentet, mindenképpen szeretne vitát erről az Európai Parlamentben, és egy ennyire fontos kérdésben, és figyelembe véve azt, hogy az Európai Parlamentnek milyen fontos szerepe volt az új ICS kialakításában, én nem igazán látom azt, hogy az Európai Bizottság hogyan ne kívánhatná azt, hogy legyen a parlamentben vita erről, mielőtt még bármiben megalápodnánk. Bízunk abban, hogy ha bármilyen változtatás kell a megállapodáshoz, akkor az csak az európai intézmények, a tanács, az Európai Parlament teljes jóvágyásával történhet meg. Az ütemtervet illetőleg Megkezdtük a vitákat a tagállamokkal, az ICS-ről, a kanadaikkal is beszélünk, a kanadai kollégáink elfoglaltak, ugyanis meg kell változtatniuk számos törvényt ahhoz, hogy a CETÁT végre tudják hajtani. Európában ez nem ez a helyzet, de nagyon sok jogotási munkájuk van, itt hetekről van szó. Mielőtt még megkezdhetnénk velük a tárgyalást az ICS részleteiről, egyértelmű részletes munkaprogramunk van. A végrehajthatóság kérdése a liberális rendelkezések esetében ez a kérdés eléggé általános jellegű. Európában van egy vita számos tagállamban, a tanácsban is, és itt a parlamentben is. Az Európai Bizottságnak több iránymutatásra, több politikai iránymutatásra van szükség a tanástól, az Európai Parlamenttől. Meg kell vizsgálni, mi történt a világon máshol ezen kérdés tekintetében. Eléggé kicsi bizonyíték van arra, hogy ugyanis működik ez a rendszer. Visszamegyünk azon tanulmányokra, amelyek alapján kialakítottuk a jelenlegi eljárásunkat a fenntarthatóság végrehajtására, és majd jelentünk a parlamentnek és a tanácsnak. Sajnálom, hogy nem vagyok eléggé pontos ebben a válaszban, de egyértelmű iránymutatásra van szükség, hogy milyen célt akarunk elérni, tudnunk kell azt, hogy hogyan akarjuk elérni a célt, de ez egy nagyon sürgető kérdés az Európai Bizottság számára. A CETA a befektetők számára, vagy mások számára nem, tehet, nem teszi lehetővé azt, hogy megkerüljék a környezetvédelmi szabályokat Európában. Nem hat ki azon képességünkre, hogy megfelelően védett, szabályozott közszolgáltatásokat hozzunk létre úgy, hogy bármilyen hatóság azt kívánja Európában. Kanada egyetért ezzel, Kanada méltán büszke közszolgáltatásaira, és teljesen egyetért ezzel a rendelkezéssel. Miért nem tettük ezt már az elején? Azért, mert nem gondoltuk, hogy bizonyos dolgok nem világosak. Lehet, hogy tudnunk kellett volna. Most, hogy már tudjuk, hogy ezen kérdéssel kapcsolatban nagy a jogi bizonytalanság, teszünk ez ellen, de biztos vagyok abban, hogy más kérdésekben is szükség lesz majd értelmező magyarázatra, figyelembe véve azt, hogy mennyire komplex ez a megállapodás, nem valószínű az, hogy teljes világosságot tudunk teremteni mindenről a jövőben, de ez egy leckét adott nekünk, hogy hogyan kell fellépni, akkor, hogyha valami nem egészen világos a végső verzióban. Gyorsabban fel tudunk lépni, hogy gyorsabban tudjunk a partnereinkkel beszélni erről, hogyha megkötünk egy megállapodást, és a parlamenti tanácsi vita alapján az derül ki, hogy számos dolog nem annyira világos, mint kellett volna, akkor képesek leszünk arra, hogy magyarázattal szolgáljunk gyorsabban és hatékonyabban, mint ahogyan azt most tettük. De úgy sejtem, hogy ennek az esélye, hogy ez ismételten megtörténik, eléggé valószínű, hiszen ezeket a változtatásokat beletesszük a következő tárgyalásainkba is azzal kapcsolatban, hogy Belgium dönte arról vagy sem, bármilyen okból kifolyólag beleértve ebbe a vallon kérést is, hogy az Európai Bíróságtól véleményt kérnek az ICS kompatibilitásáról a szerződésekkel. Nos, ezt nem tudom megválaszolni, ezt a kérdést részt vehettem néhány vitán, ez egy fantasztikus élmény volt. A bizottsági tisztviselők nem látják azt, hogy a tagállamok hogyan működnek. Én azt, azt sem tudom, hogy az én tagállamom hogyan működik belülről, hiszen soha nem voltam nemzeti hivatalnok, tehát nekem ez jó volt látni a belga vita kapcsán, hogyan működik egy ország belülről európai ügyekben. Egyértelmű viszont egy dolog, a kérést azzal kapcsolatban fogalmazták meg, hogy milyen kiegészítések lesznek az ICS-szel kapcsolatban. És ennek van is értelme, hogyha megváltoztatjuk az ICS-t, akkor a bizottság biztosabban, hogy nem tárgyalunk semmi olyanról, ami ne felelne meg a szerződésnek. Ha már ezt letárgyaltuk Kanada, ezzel egyetért, akkor a parlament a tanács elé visszük, hogy ezt jóvá hagyják. Hogyha egy tagállam úgy érzi, hogy ez nem összeegyeztethető a szerződésekkel, ez is rendben van, nincs sem, ez a semmi gond. Amit a vallon kormány bejelentett, az az volt, hogy a parlament, a vallon parlament meg kívánja vizsgálni ezeket a változtatásokat, mielőtt még ratifikálnák a CETA-t. a bizottság hajlandó volt arra, hogy ezeket a változtatásokat időben fogja megtárgyalni Kanadával. Lehet, hogy más parlamentek is hasonlóan gondolkodnak, de ahogy mondtam, ezek a változtatások az Európai Parlament jóhagyásával nem fognak megtörténni ezek a változtatások. Tehát biztos vagyok abban, hogy ez jól fog működni. Köszönöm. Fabrix. Köszönöm, köszönöm szépen. Fabrix úr. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett a mai vitában. Az összes javaslatot meg fogjuk vizsgálni, és természetesen visszatérünk ezekre az összes érintett személlyel felveszük majd a kapcsolatot. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos valóban odafigyelni arra, meghallgatni azt, amit a főtárgyalónk mond, mert azt gondolom, hogy egy mondat nagyon fontos. Mi szerint nem lehet kikerülni az EU jogszabályokat és szabványokat. És azt gondolom, hogy ez egy olyan megfogalmazás, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Örülök annak, hogy gyorsan tudjuk ratifikálni ezt a megállapodást. Továbbra is azt gondolom, hogy a tartalom és a forma összetartozik. A tartalom szempontjából nagyon közel állunk ahhoz, amit el tudunk majd fogadni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mint már említettem, január 24-én lesz a szavazás. Ez azt jelenti, hogy a módosítók benyújtási határideje december 9-e 6 óra. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosítók tartalma korlátozott, igen vagy nem, és ahogy már megállapodtunk ebben, egy kiegészítő politikai nyilatkozatot is kiadnak majd a frakciók, ezáltal tehát ezt majd bevesszük a szövegbe, ezért tehát a szavazás a plenárison februárban mind a szövegről, mind ezen frakciótáktali szövegről is szólni fog. Sajnos most fél óráig el kell mennem, kérném, hogy David Martin vegye át az ülés elnökletét. Köszönöm szépen, Fabrix úr! Sorry, excuse me, I, I have a point of... Elnézést, lenne egy ügyrendbéli kérésem. Csak tisztázni szeretném, biztos mindenkinek van erre válasza, nekem nincs. Pontosan mit ért a módosítók struktúrájával kapcsolatban? Ez egy beleegyezéses eljárás, tehát az igent nemre lehet átélni, vagy a nemet igenre, Elnézést, én ezt nem igazán értem, de azért megpróbálom majd megérteni. Nos, csak annyit mondunk az állásfoglalásban, hogy a parlament vagy beleegyezik, vagy nem. Más verzió nincsen. Köszönöm. Nos, akkor a 18-as napirendi ponthoz értünk. A vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése, a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként. Begin képviselőnek adom meg a szót előadóként. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, a kereskedelmi politika és a Vámunió az EU kizárólagos területei, és ezek szorosan összekapcsolódnak. Az EU-n kívüli országokból érkező áruknak át kell haladniuk a vámon, de amint beléptek az EU-ba, már nincsen belső határi, szabadon mozoghatnak az egyik országból a másikba. A jelenlegi helyzetben sok szereplő egyenlőtlenséget jelez az egyes vámhatóságok között. Ennek az az eredménye, hogy a szereplők meg próbálják az áruikat olyan vámhatóságokon átvezetni, amelyek gyorsabb eljárásokat alkalmaznak, és hogyha nincs vámhatósági ellenőrzés megfelelő, akkor az rossz hatással jár a fogyasztók számára. Amikor komolyabbak, szigorúabbak a vámhatósági ellenőrzések egyik országban, mint a másikban, akkor ez történik. A hamisított vagy nem konform áruk a legmegengedőbb vámhatósági ponton lépnek be az EU-ba, és ez munkahelyek elvesztéséhez vezet, és vám kieséshez. És ezen kívül a szabad kereskedelmi áramlásra irányuló erőfeszítés is meghiúsul. százból öt áru hamisított, és folyamatosan növekszik 2008 óta a hamisított áruk száma most már 81 ezer ilyen áru van, Hongkongból, Kínából, Malajziából, Törökországból, Indiából származnak többek között ezek a hamisított áruk. Ezért létre kell hozni, vagy korszerűsíteni a bilaterális vám megállapodásokat, hogy a kereskedelmet megkönnyítsük, és a biztonságot az ellátási lánc egészében javítsuk olyan fórumok bevonásával, mint a WTO. Itt fontos a határellenőrzés, azon esetekben, ahol a szellemi tulajdonjogot megsértő termékek volumenen nő, és így az érdekelt szolgálatok arról számolnak be, hogy az ilyen fajtárok 90%-át teszik ki az importnak, és 35%-át teszik ki a GDP-nek például, de csupán a KKV 9%-a alkalmaz elmélyült módon a szellemi tulajdonjoggal összefüggő jogokat. Ez, ennek az az oka, hogy túlságosan költséges és nehézkes számukra ez az eljárás. A közösségi jogszabályok alkalmazása, amelyeket harmonizálni kellene az egész kontinensen, egyenlőtlenséget teremt, és ez kihat a kereskedelem politikánkra. Ez az én vizsgálódásom tárgya. Meg kell érteni, hogy milyen kihatással bír ez a termelésre, a beruházásra, a piac integritására, az államháztartásra, a munkahelyteremtésre, valamennyi európai munkavállaló számára, akik összefüggésben működnek a kereskedelemmel és a vám hatóságokkal. Az OECD szerint a kereskedelem könnyítés akár 10%-kal is csökkenthetni az OECD országok számára a kereskedelmi költségeket, és globális szinten akár 1%-val is csökkent, növekedhetne a kereskedelmi költségvolumen, és 30 milliárd euróval nőne a jövedelem a kereskedők számára. A megközelítésem célja az, hogy a megközelítésemnél célom az, hogy a lehető legnagyobb mértékben vegyenek részt a kollégák is ebben. Ugye a kikötőkben működő szereplők, a vámhatóságok, a speditőrök, a növényegészségügyi ellenőrző hatóságok felkeresése, az ott folytatott vizsgálatok képezik a jelentésem alapját az önök értékes hozzájárulásaival. Köszönöm tehát a hozzájárulásokat, és figyelme követem majd a vitát. Köszönöm. Thank you very much. We note on to... Köszönöm szépen. Először a néppárt nevében Benson úrnak adom meg a szót, árnyék jelentéstevőként. Mikrofont, mikrofont kérnénk. Üdvözöljük a munkaanyagot, és közben várjuk, hogy konkrétabbá váljon ezen saját kezdeményezésű jelentés. A tagállami vámhatóságok harmadik országokkal és más nemzetközi szinten nagyon fontos szerepet játszanak, mert nagyon komoly a kereskedelem volumene, és a Vámunió megállapítása óta újabb kihívások jelentkeztek nagyon megterhelő vámszabályok vannak, ez vámakadályokat jelent, különösen a KKV-k számára. Nincsen megfelelően hatékony vámhatóság a tagállamokban. Nagyon összetett, megterhelő vámszabályok vannak életben, és ez hozzájárul ahhoz, hogy ez kereskedelmi akadályt képezzen. És nincsen megfelelően hatékony jogszabályrendszerünk, ezen túlmenően a szervezetbűnözés, a hamisított termékek arányának növekedése, ami több mint 5%-ot ért el tavaly, a nemzeti szerzői jogok be nem tartása, amely 650 milliárd euróba került az EU-nak csak tavaly, ezek további problémák. Ami a költséghatás elemzést illeti, ez nagyon fontos az új szabályok és az új brüsszeli jogszabályok meghatározása szempontjából. Még mindig problémák vannak a UCC-vel, ez már több év óta fennálló probléma. A mai napig nem készült a UCC-ről költséghatás elemzés. a most javasolt programra vonatkozóan sincsen előzetes hatás, hatástanulmány. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak a különböző ösztönzők, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon fontos Európában foglalkoztatást és növekedést támogatni. A KKV-kre mentesítést kell megszavazni azért, hogy ezen rendkívül bonyolult administratív teher a KKV-kra ne nehezedjen. Kötelezettségünk a határon átnyúló áru kereskedelmét megkönnyíteni. A munkaanyag részletesen beszél a vámszabályokkal, ezeket vitatott módon a tanács blokkolja. Nagyon fontos, hogy megfeleljünk a nemzetközi szabályoknak. Elnök, köszönöm szépen. Az SND nevében Rodriguez képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a rendkívüli munkáért a jelentéstevőnek. Bizonyos vagyok abban, hogy ahogyan a jelentéstevő mindig is tette, most is figyelembe veszi majd véleményeinket, hogy javítsa, optimalizálja ezt a jelentést. Meg kell ismerni, hogy a Vámunió az EU egyik legnagyobb sikere. Ugyanakkor nem sikerült a valódi Vámuniót megvalósítani, a valóban harmonizált Vámuniót. Az egységes piacon a szabályok betartása nem mindenhol egységes, nagyon sok a torzulás, a tisztességtelen verseny az iparágaink számára, ez problémát jelent. Tudjuk, hogy a gazdasági szereplők úgy próbálják beléptetni az áruikat, nem feltétlenül ott, ahol közelebb van a határ, hanem azon belépési pontokon, ahol kevesebb az ellenőrzés, kevésbé költségesek az eljárások. Aztán vannak a szankciókkal összefüggő problémák, például olyan kikötőket keresnek, ahol kisebbek a szankciók. Tehát itt egy tisztességtelen verseny alakul ki az EU-n belül, de az EU-n kívüli országokkal szemben is. Mindig is azt mondottuk, hogy a kereskedelem eszköz kell, hogy legyen, amelynek révén értékeinket védjük. Ezek között pedig alapvető jelentőségű a fogyasztók védelme hogyha lehetővé tesszük, hogy úgy lépjenek be termékek a piacainkra, hogy nem tartják be a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, nem ö, vetették ezeket alá ellenőrzéseknek. Ebben az esetben nem ö, látjuk el a legfőbb szerepünket. Korszerűsíteni kell a VAMP kódexet, és egyszerű bejárásokat kell alkalmazni, ez azonban nem elégséges. Ön meg említi, hogy például Valencia kikötőjét felkereste az Inteszakbizottság, és a helyszínen vizsgálhattuk meg, hogy milyen körülmények között dolgoznak a vámhatóságok. Egy kiegyensúlyozott jelentést szeretnénk kialakítani, hatásköreink hangoztatásával a VEM területen, ugyanakkor a tisztességtelen verseny, amely károsítja az iparunkat, ez mindenképpen megszüntetendő. Nem látok semmilyen ACR e képviselőt, és rátérünk az Állére, Hornes asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is szeretném elmondani, hogy az előttünk lévő jelentés mindenképpen jó irányba mutat. Teljesen egyértek az elhangzottakkal. Mindjárt egyetértünk abban, hogy óriási eltérések vannak a Vámunió alkalmazásában és ellenőrzésében, és ez nem maradhat ennyiben. Nagyon komoly eltérések vannak a szankciók, az ellenőrzés területén, tehát nem igazán beszélhetünk hatékony vámunióról. Márpedig meg kell védenünk magunkat és az európai érdekeket, fontos, hogy képesek legyünk erre, hogy megvédjük a szellemi tulajdonjogot, hogy védekezzünk a hamisítványok ellen, hogy megvédjük a földrajzi jelzéseket. Ez mind nagyon fontos. Tehát nagyobb harmonizációra van szükség, jobb együttműködésre van szükség a vám és a tagállamok között, hogy ne legyenek ilyen eltérések. Valódi tervre van szükség, a hatékony fellépésre a hamisítások ellenében, és így a bírságokat és az ellenőrzéseket is harmonizálni kell. És nagyon fontos elmélyíteni az együttműködést azon országokkal, akikről tudjuk, hogy a hamisított termékeket exportálják, hiszen tudjuk, hogy kik azok, tudunk róluk, és ezért meg kellene velük erősíteni az együttműködést valamilyen intelligens módon. Végül pedig azt gondolom, hogy talán ezen jelentés jó alkalmat ad arra, hogy felvegyük felvessük azt a kérdést, hogy mi legyen azon vámuniós tagállamokkal, akik nem EU-s tagállamok. Milyen kapcsolatot akarunk velük hosszú távon kialakítani? Természetesen itt Törökországra is gondolok. Hogyan kell esetleg átalakítani a kereskedelmi kapcsolatainkat, a politikai kapcsolatunkat? Az biztos, hogy ez egy rendkívül aktuális kérdés. Közép és hosszú távon érdemes lenne felvetni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen a Guerrero Minyo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontot szeretnék megemlíteni a vita kapcsán. Ugyanolyan játéktér kell, ugyanolyan esélyek kerülnek minden kikötő számára, de látni kell azt is, hogy nem szabad túlterhelni a kikötőket óriási adminisztratív terhekkel. Én a jelentés készítőt felkérém arra, hogy legyenek konkrét javaslatok a végetők irányába. A nemzetközi szállítási hálózatok szerepet is meg kell vizsgálni. Remélem, hogy mind az emberek, mind pedig a környezet fog a megközelítésre a középpontjában állni. Köszönöm szépen, a zöldek nevében senki nem kíván szólni, az én től sem, a bizottságnak adom meg a szót. Albert úr a bizottság részéről. Actually, I'm here representing Digital. A DJ Trade és a uh, DJ Trade képviselő és a DJ Taxod is szeretne hozzászólni. Thank you very much for the... Köszönöm szépen. Susanna Eigner vagyok, a taxud, DJ taxud főigazgatója vagyok. meghallgattuk a vitákat, és szeretnénk köszönetet mondani a kitűnő dokumentumet, amely nagyon jól összefoglalja azt, hogy milyen kihívások állnak a vámhatóságok előtt. Nagyon széles körű feladattal rendelkeznek, ezt mind hallhattuk. A legális kereskedelmet kell elősegíteni, de viszont meg kell akadályozni a illegális kereskedelmet. A dokumentum nagyon sok aspektusra kitér, amit a vámatosan le kell fednie, de szeretnék néhány pontra kitérni, ami elhangzott. Egyértelmű az, hogy a Vámunió nagyon fontos az Európai Unió számára, ezáltal meg lehet védeni az egységes piacot, és az is biztos, hogy 30 év után most már fontos volt az, hogy a vámkódexet modernizálják, és egy új jogszabályt fogadjanak el. El kell mondjam azt, hogy azok az aggályok, amelyeket megfogalmaztak, azok megfelelnek a mi aggájainknak is az Európai Bizottságnál, ugyanazon a nevezőn vagyunk, ugyanis a teljes harmonizáció az ugyanolyan fajta végrehajtása a vám előírásoknak minden tagállamban, ez a legfontosabb számunkra. És pontosan ezért fogadtuk el az Unió vám kódexét. Bizonyára hallottak arról, hogy volt ennek egy elője, a mostani vám kódex ennek az előbbének a modernebb változata. Figyelembe vettük azt is, hogy ügyelni kell az IT rendszerek fejlesztésére. A cél az az, hogy minden folyamatot 2020-ra sikerüljön automatizálni, és ezt megkönnyíti majd a számítógépes rendszer. Ugyanis ugyanazon adat követelmények lesznek mindenhol az eljárások szempontjából ugyanazon adatot kérik a kereskedőktől, akkor, amikor egyik vagy másik tagállamba exportálnak vagy importálnak. Az, és minden eljárás szempontjából az engedélyeket akkor adják, úgy adják meg, hogy elektronikus eljárásokat, rendszereket alkalmaznak, azért, hogy minden tagállamban ugyanazt az eljárást alkalmazzák. Megpróbáltuk a jogszabályokat is igazítani a kereskedelmi valósághoz és a modern jelentéstevő eszközökhöz, annak érdekében, hogy tényleg a célunkat szolgálják ezek az előírások. Megpróbáltuk figyelembe vévi a biztonsági előírásokat, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét az a kisebb vállalkozásokat is figyelembe veszük, és nagyon sok információt lehet találni a Digitaxud websájtján. Rámutatások is vannak, amelyek leírják azt, hogy hogyan kell végrehajtani a jogszabályt. Példák vannak a legjobb gyakorlatokról, arról, hogyan kell a kisvállalkozások kéréseit kezelni. A dokumentum kiemeli azt, hogy a, ez nincs egyforma végrehajtás, és én értem, hogy az önök aggája túlmutat azon, ami benne van a jogszabályban, mert az Unió VAM Codex ez év májusa óta van életben, és a számítógépes rendszereket lassanként építik ki. Ez azt jelenti, hogy a teljes hatást majd csak 2020 végén lehet látni, amikor a teljes számítógépes rendszer működőképes lesz. A szabályok már most eh, életben vannak, viszont a számítógépes rendszer még nem valósult meg teljes mértékben. Ez lépésenként történik, nem egyszerre. és ez érthető is, hiszen ez egy nagyon komplex eh, rendszer. Biztosítani kell azt, hogy minden tagállam ugyanabba az irányba haladjon. Nincs egy egységes rendszerünk, összekapcsolt rendszerekben gondolkodunk, amelyekkel jelenleg készítenek elő. Tehát nincsen eltérés ezen rendszerek eh, kiépítésében. A jogotáson túlmutat az, a nincs egységes végrehajtás. Tudjuk ezt, a tagállamok is tudják azt, hogy a kódexet hatékonyan végre lehet hajtani, de csak akkor, hogyha egy adminisztráció van, és akkor, hogyha ez a hatóság más hatóságokkal együttműködik, például a rendőrséggel, és mindenképpen a koherens megközelítést kell um, alkalmazni. Egy kormányzati nyilatkozaton dolgoztunk a tagállamokkal, amelyeket el fognak fogadni ezen év végén. A tagállamok, illetve a bizottság az együttműködést uh, próbáljuk erősíteni, főként olyan kérdésekben, amelyeket önök is kiemeltek a dokumentumukban. Hatékonyabb végrehajtást szeretnénk, jobb koordinációt a helyszínen, fontosabbnak tartjuk a határkezelést is, erősíteni kell a szemtőgépes stratégiát, Ez a közlemény olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyeket önök felvetettek a kikötők megválasztása kapcsán. Hallhattuk ezt az aggályt is. A jogszabályok lefektetik azt, hogy minden tagállamban ugyanazok a szabályok vannak érvényben, és úgy próbáljuk a vitát alakítani, hogy tényleg a jogszabályokat betart, betartsák. A felszerelések kérdése a határokon, a kapacitások kérdése tagállamonként. Megpróbáljuk mindezeket a kérdéseket megválaszolni ezen kormányzati közleményen által. megpróbáljuk előkészíteni a következő többéves pénzügyi keretben a következő lépéseket. Gyakran hallhattuk azt az aggályt, hogy a felszerelése drágák, néhány tagállamban jó a felszereltség, máshol nem. Van még egy stratégia, amelyről szeretnénk több információt adni. Ez az EU stratégiája a vámkockázat kezelésére. Szeretnénk az EU kockázat kezelését javítani, de persze vannak más kezdeményezések is egy előrelépési jelentést is kiadtunk ez év júliusában, két év után, ugyanis a stratégia maga 2014-ben eh, kezdődött el, voltak tanácsi következtetések is, amit eh, december 6-án fogadtak el a tanácsban, a tagállamot, a bizottságot arra szólították fel, hogy az ügynökségek között növeljék a szinergiákat, növeljék az együttműködést, a következtetéseket azt követ, hogy a tanács elfogadta formálisan az előlépési jelentést. Úgy vélem, hogy a említett kérdéseket meg fogják vizsgálni. A szankciókról szóló irányelvet is megemlíték, a munka folyik ezzel kapcsolatban, a bizottság üdvözli a parlament álláspontját, Egyértelmű az, hogy önök szerették volna kiemelni annak szükségességét, hogy harmonizálni kell a szankciókat, és most megvárjuk a módosítókat, ezeket vizsgáljuk meg most, amiket a parlament küldött el nekünk, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy mi hajlandóak vagyunk együttműködni az Európai Parlamenttel, azért, hogy sikerüljön elfogadni ezt az irányelvet, mert ez egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy legyen garanciánk arra, hogy a tagállamoknak legyen szankciója. IPR elnök Elnézést kérem, egy kicsit befejezni, mert eh, kezdünk kifutni az időből. Az IPR esetében meghallgattuk az önök eh, véleményét, és eh, tényleg ezt fontosnak tartjuk mi is. Együttműködünk Kínával, de más országokkal és nemzetközi szinten a közös fellépésünk az Europol, az Interpollal és Amerikai országokkal, az Olaffal, ezek által tényleg sikerül előlépést elérnünk. Köszönöm szépen Önöknek a dokumentet, és szeretném kiemelni azt, hogy örömmel segítünk, és bármilyen kérdést megválaszolunk. Uh, thank you for Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire átfogóan válaszoltam meg a kérdéseket. Sajnos 5 előtt 10 perccel el kell hagyni a termet, mert egy másik ülésre kell átmennünk. Degin képviselőnek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm. Köszönetet mondok a kollégáknak ezért az első eszmecseréért a munka dokumentummal kapcsolatosan. Bizonyosan egyes megjegyzések, aggodalmak már a néhány nap múlva elkészülő tervezetben is megjelennek majd. Ami pedig minden kollégát illeti, a megjegyzésére reagálva elmondanám, hogy már az INTA szakbizottságként is találkoztunk kikötői gazdasági szereplőkkel, a legutóbbi valenciai missziónk alkalmával is októberben sokan jelen voltak ima is többek között. És én személyesen is már találkoztam számos kikötői hatósággal, Genovában, Triestben, és továbbra is folytatom ezt a vizsgálatot. A kikötői ö, szolgáltatók, szereplők aggodalmait tehát ismertek előttem, beérkeznek folyamatosan eh, nagyon értékes megjegyzések, javaslatok a részükről. A bizottságnak is köszönöm a hozzájárulását, és mindenképpen eh, beszámolok majd a legúj, legújabb feleményekről a következő találkozónkon. Köszönöm szépen. A következő a 19-es napi rendi pont. javaslat a polgári légijárművek kereskedelméről szóló megállapodás termékkörről szóló melekletének módosításáról szóló 2015 évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy olyan plurilaterális megállapodás, amely 60 WTO országra vonatkozik. 1980-ban írták el a polgári légjárművek tekintetében. Minden import vámot megszüntetnek. Különböző rendelkezések vannak a polgári légjárművek vásárlására vonatkozóan, és különböző pénzügyi támogatásokról is szó van ezen a területen. Ez egy technikai szabályozás, amelynek témája, tárgya a vám nomenklatúra módosítása a mellékletben, amely a vám kérdésekre vonatkozik, és a harmonizált rendszer a termékek kodifikációjával kapcsolatban ezt kell elfogadni. 2015. novemberében a polgári légijárművekkel foglalkozó munkacsoport elfogadta a jegyzőkönyvet, melynek célja a melléklet módosítása. Mivel az Európai Uniós kereskedelmi politika keretein belül történik mindez, a parlamentnek kell a beleegyezését megadnia. Ez egy technikai jellegű átültetési szöveg, egy vámkódex átültetése, ezért a szakbizottságtól kérem, hogy támogassuk ezt a szöveget. Köszönöm. Thanks very much. Um, E Elnök, köszönöm szépen. A néppártól és az ECR-től nem látok itt képviselőket, úgyhogy remélem, hogy akkor ezáltal az összes árnyékjelentéstevő véleményét tudjuk meghallgatni. Nos, Szárnász képviselő, nagyon röviden ezen polgári légijárművekre vonatkozó megállapodást a Nemzetközi Vámügyi Szervezet támogatta, úgyhogy egyetértek az előadóval, többet én se szeretnék elmondani. Köszönöm. Lenyűgözően rövid volt a válasz. Helmut, a GUE nevében. Köszönöm, én egy kicsit azért hosszabb leszek, de azért egyetértek a megközelítéssel. Egyetértek a technikai kérdésekkel kapcsolatban is, de szeretnék azért egy problémára rávilágítani, ami a legutóbbi WTO ítéletet illeti a Boeing Airbus ügyben idén a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet egy globális piacalapú intézkedések bevezetéséhez adta a beleegyezését. A légiközlekedés még mindig a legklímaintenzívebb közlekedési mód. Azért óriási a kibocsátás, mert a légiközlekedés a támogatások miatt mesterségesen olcsó, és azért, mert olyan jellegű hajtóművet használnak, amelyek a kibocsátásokkal nem bánnak megfelelően takarékosan. Azt gondolom, hogy a technikai aspektusokat kísérő kérdésekben oda kell figyelni arra, hogy ezen kibocsátási kérdésre jobban odafigyeljünk, tehát bizonyos bekezdéseket és más megállapodásokat is be kellene venni, amely valóban a légi járművek kibocsátásával foglalkozik, és így lehet hozzájárulni ahhoz, hogy egyensúlyt e, tudjunk kialakítani, és nem az állami támogatásokkal torzítsuk a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulok, Melior úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek én is. Ahogy elhangzott, ez egy kizárólagosan technikai szöveg, a 2007-es harmonizált rendszer verziójának az átültetéséről van szó. Köszönetet szeretnék mondani a szakbizottsági tagoknak az eddig, eddig munkájukért. Vannak olyan tagok, akik már aláírták a jegyzőkönyvet, úgyhogy én mindenkit arra bátorítanék, hogy a lehető leggyorsabban zárják le ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nos, ami az időpontokat illeti, december 15-ig lehet benyújtani a módosítókat. Szakbizottságban január 24-én szavazunk. Nem ez a legvitatottabb pont a 24. helyi napi rendünkön. És a plenárison a cél, hogy a márciusi második plenáris ülésen tudjuk elfogadni. Akkor ezt le is zárhatjuk. Most pedig az utolsó napirendi pont a 20-as, ez egy jelentés a Valenciába és Alicantéba küldött küldöttségünkről, amely októberben volt. Rendkívül hatékony volt ez a látogatás. Én nem jártam Alicantéban, de az EU IPO-nál jártunk Alicantéban a kialakított szellemi tulajdonjog védelmi rendszerről beszéltünk, és arról, hogy a harmadik országokkal milyen kapcsolatokat lehet kialakítani, és hogyan lehet tovább javítani a KKV-k és a fiatalok érdekeinek védelmének a helyzetét. Valenciában az ottani kereskedelmi kamarával találkoztunk és munkavacsorát tartottunk, ahol részt vettek a fő regionális exportőrök. Valencia a második exportőr térség Spanyolországban, a szomszédos országokba és a földközi tengeri térségbe. A SZEDEK, a TFA, a TTIP és a Brexit voltak a fő témák. A valenciai kikötőben is jártunk, ez a legnagyobb, és konténerek száma szempontjából ötödik legnagyobb kikötő, ami az EU-n belüli vám és szankciórendszert illeti, azt akarjuk elkerülni, hogy ne lehessen a kikötők között szabadon válogatni. Ezzel kapcsolatban egy EU szintű vám hatóság lenne szükséges. Ima. Que siento que no pudieras venir y que me encantaría poder... Azt hiszem, hogy el is mondott mindent. Szeretnék egy másik ennyire érdekes delegáción részt venni, mint az én választókörzetemben. No more comment. Köszönöm. Ha további hozzászólás nincsen, akkor még nem egészen tudom leráz, lezárni az ülést, de az ebben a teremben tartott ülésünket most lezárjuk. 5 órakor a mezőgazdasági szakbizottsággal közösen tartunk ülést a plenáris teremben. Köszönöm.